görög hatóságok táj két mentességi kérelmet szeretnének visszavonni Szarajopolosz és kész képviselőkkel szemben. Ezt a megkeresést a házszabály alapján a jogi szakbizottság kapja meg az SND frakció.